Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az eritreai helyzetről. Megadom a szót. A bizottság alelnöke és főképviselője nevében a tanácsot képviselő miniszternek, tessék parancsolj miniszter asszony, önéje szó. Elnök úr! Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, valóban nagyon fontos, hogy megváltoztassuk az Eritreáról alkotott véleményünket. Afrika szarván fekszik ez a kis ország, és továbbra is a hírek homlok terében szerepel, hiszen havonta rengetegen menekülnek el Eritreából, Európába jönnek, jobb életkörülményeket keresnek, eh, politikai elnyomás nélkül. Bennünket pedig egyre jobban aggasztanak a durva emberi jogi sért, megsértések eh, Eritreában. Az EU külpolitikájának az emberi jogok tiszteletben tartása egyik pillére. Mi több a világ kormányaival, így az eritreai hatóságokkal való tárgyalásnak is sarok pillére ez. Ezen párbeszédben, de a nyilvánosság előtt is hangoztatjuk aggájainkat az emberi jogok lábbeltiprásokon, és mindig hangsúlyozunk, hogy Eritrának tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogokat. Konkrét gesztusokat várunk el, például a, a fogvatartottak többek között David Izák szabadon bocsátása, aki eritreai kettős állampolgár minden alkalommal hangoztatjuk ezt a célt. Az EU ezen felül az eritreai emberi jogi helyzet kérdéseit is tematizálja a nemzeti fórumokon, például az ENSZ emberi jogi tanács üléseim. Az um, eritreai ENSZ rendkívüli megbízottal is folyamatosan tárgyalunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy az emberi jogok támogatása még mindig a legjobb opció. Egyrészt azért, mert a kritikai párbeszéd segíti az elmozdulást és az átalakulást. Arra is lehetőséget ad, hogy a nemzetközi standardokat, normákat betartassuk. Az izoláció, az elszigetelődés ritkán segít az ilyen helyzetekben. Van még egy oka, hogy miért úgy gondoljuk, hogy a kritikus párbeszéd fontos, mégpedig ez a szegénység elleni harc. Az EU elkötelezett abban, hogy támogassa az eritreai lakosságot, javítsa az ő életkörülményeiket fejlesztési projektekben. Sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy az eritrei lakosság vállán nehezedő nagy súlyokon könnyítsünk. Problémás az élelmiszerellátás, és kevés lehetőséggel bírnak az eritreiak. Az, elköt, az elkeseredettségük pedig úgy jelenik meg, hogy egyre több fiatal ember menekül el az országból. Gyakran ö, veszélyes útra, útnak vágva az embercsempészek hálójába keveredve az EDF-ből átadandó szociális és fejlesztési segéde, segélyek megújuló, gazda, megújuló energiai vagy jobb gazdaságirányítási projekteket, valamint munkahelyteremtési projekteket támogatnak. Az EDF programunk belül az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa az eritreai emberi jogi helyzetet. De van itt egy harmadik elem is, melyet figyelembe kell venni. Eritreának Afrika szarván stratégiai helyzete van. Djibouti, Szudán, Etiópia határán van, ráadásul a Vörös tenger partján fekszik. Egy békés Eritrea, amely tiszteletben tartja a szomszédait fontos szerepet játszik. A jemeni konfliktus és az arab világban lévő feszültségek veszélyeztetik a helyzetet, és ezt a, így kell látnunk, ebben a kontextusban kell látnunk. Az izoláció nem segít, hogyha direkt módon támogatjuk a eritreai lakosságot kevésbé lesznek kiszolgáltatva a radikalizálódásnak, és így hozzájárulhatunk a régió békés és stabil átalakulásához. Elnök úr, a migráció és a menekül, menekültügy kérdéséről is szeretnék szólni végezetül. Eritreából folyamatosan és nagy számban jönnek a menedékkérők. Eritrea az egyik fő kibocsátó ország. A, innen jövő menedékkérők magas szinten kapnak menekelt státust, ugyanakkor Eritrea a kartuni, kartumi folyamatban is aktív partner, amely folyamatban többek között a határőrizet, a migráció és az emberi jogok kérdéséről van szó. Azáltal, hogy segítjük az, emberi, az emberek életét Eritreában, reményeink szerint elkötelezettségünk csökkenti a migrációt kivált úgynevezett push tényezőket, és így csökkenthetjük a migrációs válságot. Világosan mondom, hogy Eritreával az eritreai emberek érdekében tárgyalunk, még egyszer mondom ezt, hangsúlyozom ezt, a kritikus kapcsolattartás ugyanakkor a mi érdekünket is szolgálja, hiszen csupán így lehet jó irányba elmozdítani az ügyeket Eritreában, vagy máshol. A kritikus párbeszéd amely a <clears throat> kihívások és a dinamika helyes megértésén eh, alapszik, segíthet abban, hogy pozitív változásokat érjünk el. Köszönöm. Köszönjük szépen, miniszterasszony. Most pedig a frakciók nevében szólalnak fel, először a néppárt nevében. Stír úr parajon predsjednie prole godine imali smo u ovom domu raspravu. elnök úr tavaly már vitát folytattunk eritreáról. a legtöbb frakció akkor szkeptikusan viszonyult ahhoz a gondolathoz hogy a bizottság fejlesztési támogatást adjon és azt kértük hogy ha ez megtörténik, akkor az együttműködésnek a helyes kormányzásra és az emberi jogok tiszteletben tartására kellene koncentrálnia. A diktatórikus rezsim és az emberi jogok megsértése a fő oka annak, amiért az emberek elhagyják Eritrát és Európába próbálnak eljutni. A bizottság energiaügyi beruházásokra koncentrált eh, a fejlesztési programjában, és csak egy kisebb rész foglalkozik a hatékony irányítással. Tehát ez nem tükrözi a parlamentbeli vitát, mi negatív ajánlást fogalmaztunk meg ennek az elfogadására vonatkozóan a Fejlesztési Szakbizottságban, de ezt félre söpörték, és az EDF ülésen egyhangulag elfogadták ezt a javaslatot. Az intézményközi megállapodást éppen ezért kell megreformálni, hogy a parlament jobban bele tudjon ebbe szólni. Az SND frakció nevében másfél percben Neuser kolléga következik. Köszönöm szépen. Alelnök úr, miniszterasszony, azt hiszem nagyon jó, hogy majd állásfoglalás kapcsán megvitatjuk eh, az elitrei helyzetet, mert az emberi jogi helyzet katasztrofális meg kell nézni az Amnesty International jelentését, több ezer a politikai fogvatartott, akiknek a családtagjait nem tájékoztatják arról, ami a börtönökben történik, illetve hogy milyen körülmények között élnek a fogvatartottak. Beszélnünk kell arról is, hogy Eritrea politikai okok miatt még mindig ezzel, ezzel igazolva fenntartja a szükségállapotot. Ugye problémáink vannak Etiópiával, ezért gyakorlatilag háborús helyzet van. 5 millió lakosa van az országnak, és 300 ezeren katonák, 400 ezeren menekültek el Eritreából, azaz az ország majdnem minden tizedik lakosa elhagyta az országot. Ez is jelzi, hogy milyen drámai a helyzet. Amikor az EU, az EU-nak egy lehetősége van, hogy, hogy valamilyen befolyást gyakoroljon, nem elég arra utalni, hogy milyen szörnyű a emberi jogi helyzet, követelményeket kell támasztanunk Eritreának, a tanács és a bizottság határozataira hivatkozva. Úgy kell eljárni, ahogy a parlament eddig kezelte ezt a kérdést, az nem elég, az nem segít az eritreaiaknak. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR képviseletében Demeszmáker úr következik. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, valóban eh, Eritreában eh, javítani kell a lakosság eh, helyzetét, de az a döntés, hogy növeljük az Eritreának nyújtott segítséget, azt a csomagot, ez szerintem hibás megítélésen alapul a, részben a parlamentében is. Az országból az exodus a gazdasági helyzettel magyarázza a bizottság, de ez, ez nem így van, ez hibás feltételezés. Afferki elnök Eritreája az egyik leginkább totalitárius állam a világon. Ez egy nyíltott börtön, ahol állandó félelem börtönben él a lakosság, kínzások, napi kivégzések, ezek, ezek napi renden vannak, nincs semmilyen szabadság, sajtószabadság, határozatlan idejű sorkatonai szolgálatra visznek el mindenkit, mert gyerekeket is, a gyerekeknek egyszerűen nincs oktatás, és Ilyen háttér mellett és szörnyű emberi jogi jogsértések mentén kell meg elmagyarázni. Ez a magyarázat a hatalmas menekült hullámra. Ezeken a körülményeket kell javítani. Hogyha még több pénzt adunk, akkor ez csak a diktató, diktátor represszív fellépését fogja erősíteni. A mi jel, pénzünk nem fejlesztési célokat szolgál. Itt, ha ezeket nem kötjük emberi jogi követ követelményekhez. És van itt még valami, elnök úr. Az Európai Unióban békésebb, biztonságosabb új hazát találni, ez is illúziónak tűnik, mert a, a rezsim kémei követik a menekülteket egészen Európában, követelik, hogy adót fizessenek nekik, és aki ezt nem fizeti meg, az jogosan félti az otthon maradt családtagjait. Erről már évek óta olvassunk a médiában. Az ENSZ egy vizsgálatot rendelt el, és Erről hallgat a bizottság. Most, ennek, hogy most valóban, miniszterasszony, e, ennek a rezsimnek kell e, több támogatást adnunk, fellépésre és határozottságra van szükség. Köszönjük szépen. Az ALDE frakció nevében Beatrice Becerra Basszerecse következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Ma délelőtt egy vitát folytattunk az Európai Unió és Törökország között aláírt megállapodásról. A tanács és a bizottság elnökei nem voltak itt jelen. Ez szégyenletes, ugyanis ez mutatja, hogy egy szégyenletes és erkölcsileg elfogadhatatlan eh, döntést eh, hogyan is hoztak meg. A parlamentben számtalan alkalommal elmondtuk, hogy eh, a rövidlátó eszközök helyett a problémák mögött meghúzódó okokat kellene kezelni. Ma egy több százezer ember életét befolyásoló döntést hozunk. Eritrea nem kínál nekik mást, mint rabszolgamunka lehetőségét. Európa öt éven át több millió eurót folyósít nekik. Ezt a pénzt nem adhatjuk ismét oda nekik, anélkül, hogy biztosítanánk, hogy olyan kormány van az országban, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. A parlamentünk kifejezte a bizottság és a külügyi szolgált irányába is, hogy nem kellene elfogadni ezt a programtervezetet, és hogy komoly kétségeink vannak afelől, hogy ez valóban a megfelelő helyre jutna el. A mi hangunkat teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Az ENSZ emberi jogi kartáját tiszteletben kell tartani, nem szabad rabszolgaságban tartani a dolgozókat, és Eritrea, Eritreának vállalásokat kell tennie abban az, annak érdekében, hogy pénzt folyósítsunk nekik. 18 hónapra kellene korlátozniuk például a sorkatonaságot. Semmilyen hajlandóságot nem mutattak ebbe az irányba. Nem nyújthatunk segítő kezet az egyik legszörnyűbb diktátornak. Olyan programokat kell indítanunk, amelyek valóban megoldják a legszegényebb országok gondjait óvatosan kell bánnunk a pénzforrásokkal, és különösen az életkörülmények javítására kell koncentrálnunk, ezen kívül pedig az emberi jogokra. Köszönöm. Köszönjük. A GUE Engel nevében Marie-Christine Verzsia következik két percben. Elnézést javítja magát az elnök egy percben. Én a kettővel is kiegyeztem volna, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék e- ehhez az állásfoglaláshoz, a 2004-es állásfoglaláshoz. Eritrea az egyik legszörnyűbb eh, diktatúra Afrika szarvában. Egy olyan ország, eh, ahol eh, több ezer fiatal lány menekült el a sorkatonai szolgálat elől, és ahol rabszolgaságban tartják az embereket az EU-val való viszonyuk, viszonyukat még inkább aktuálisá teszi a jelenlegi menekült kérdés. Semmilyen civil szervezet nincs engedélyezve Eritreában, akkor hogyan jutna el ez az összeg azokhoz, akiknek szükségük van rá? Milyen politikai párbeszédet lehet olyan vezetőkkel folytatni, akik kijelentették, hogy az Európai Unió nem befolyásolhatja a sorkatonaság időtartamát, ellentétesen azzal, amit megígértek. Eritreában a határőrség maga is részt vesz az embercsempészetben. Amit a bizottság tervezett, az nem csökkenteni a feszültséget a régióban, éppen ellenkezőleg. Köszönjük szépen! A zöldek nevében Judith Sargentini következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Korábban nem volt ilyen, hogy egyhangúan elutasít egy fejlesztési programot az Európai Parlament. Múlt novemberben pont ezt tettük, és a tanács egyhangúan elfogadta ezt a döntést. Eritreát Eritreától, nem Eritreát nem akarjuk segíteni, hanem ez a 2,5 milliárd euró, amit a tanács az irregulális migráció visszaszorítására szánt volna, hát itt tulajdonképpen nem erről van szó, hanem menekült válságról, Afrika szarváról, a kiéheztetett, ki zsákmányolt emberek menekülnek. Itt az eritreai határőrségnek tűzparancsa van, úgyhogy ilyen helyzetben, amíg ez ez a helyzet Európa nem aszmara meghosszabbított karjaként működik. Itt emellett itt van ez az illegális kétszázalékos személyi jövedelem adó, amit a menekültektől szednek. Persze segítségre szükség van, de nem szabad, hogy a török alkúval is összefüggésben a határőrzet de nem maradjon pénz. Mike Hokem következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 6 millió ember él Eritreában, de ennek ellenére a legnagyobb, a második legnagyobb etnikai csoportot adja a migráns krízis, krízisben. Sokan az Egyesült Királyságba akarnak jönni. Súlyos katonai diktatúra nyomja el a szabadságjogokat, és ez váltja ki, hogy az emberek elmenekülnek és a kötelező katonoszi szolgálat elől is menekülnek. De felmerül a kérdés, hogy hogyan, eh, miért akarjuk a despota vezetőket, a totalitárius elnyomó rendszert támogatni, ahol nincsen jogállamiság. Ismét példáját látjuk annak, hogy az EU vad, vakon szórja ki a brit adófizetők pénzét az ablakon, anélkül, hogy megérteni, hogy milyen kiváltó okok határozták meg ezt a jelenséget. Uh, thank you. Köszönjük szépen. Most pedig Venta kollega kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. ...1993-ban el függetlenségét Eritrea az alkotmány tiszteletben tartja ugyan az emberi jogokat és a jogállamiságot, de hát ezt soha nem tartották be, soha nem volt igazi választás. Totalitárius a rezsim, fittyet hánynak az emberi jogokra, súlyos a hely, gazdasági helyzet, és ez váltja ki azt, valamint a felkelések, hogy tömegben menekülnek az emberek. Becslések szerint naponta 5000 ember hagyja el Eritreát. Az országfejlesztési program, melyet Eritreára számára fogadtak el, segíthet csökkenteni a szegénységet, de minden problémát ezzel a pro- programmal nem tudunk megoldani. Annak érdekében, hogy folyamatos fejlesztést érjünk el, strukturális reformokat kell kialakítani. Köszönöm szépen, Linda meg Evan kap szót másfél percben. Miniszterasszony, a Fejlesztési Szakbizottság elnökeként sok mindenre büszke vagyok a fejlesztési politikában, de az eritreai programmal kapcsolatos bizottsági és miniszteri döntés nem tartozik azok közé. Rettenetes az emberi jogi helyzet ugyanis Eritreában. És novemberben ezért a mi szakbizottságunk egyhangulag elutasította az új programot, anélkül nem egyezünk bele ebbe, hogy lesznek, lennének további viták, egyeztetések a miniszterek körében. Ön azonban, önök azonban mégis jóvá hagyták a programot, és ignorálták a szakbizottság döntését. Így nem lehet viselkedni, és biztosítani kell, hogy ilyesmire ne kerüljön sor többet. Ez egy nagyon komoly döntés, és hogyha ezt, ezt a következő programok kapcsán be kell vonni a parlament, parlamentet. A miniszter mondja, azt mondta, hogy a szegénység leküzdésére költik majd a pénzt, de hát 87%-ot energetikai projektekre költenek, tehát kikhez kerül ez a pénz, ezt kell megtudnunk. És végül a migrációs válsághoz is hozzákapcsolta ezt a kérdést, ettől én még szkeptikusabb vagyok. Csökkenne az én hazámban az eritreai menekültek száma. A rettenetes politikai rendszer miatt menekülnek Eritreából az emberek, ők nem migránsok, és ne kapcsoljuk össze az elértéhez fűződő kapcsolatunkat azzal, hogy hány menekült érkezik ebből az országból. Köszönöm szépen! Mekeven asszony, elfogad egy kék kártyás kérdést? Wezdowski úrtól? Igen vagy nem? Igen. Akkor parancsoljon Korszajezdowski úr. Megkelen asszony. Lehet, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy az Eritreának nyújtott segély nem a megfelelő helyre kerül, és semmilyen szociális előny nem származik ebből. Akkor van valamilyen pozitív elképzelés arról, hogy hogyan lehetne az Eritreának nyújtott segélyt ellenőrizni, hogyha mm-hmm. nem jó helyre kerül ez a pénz. Mondjon nekünk valami pozitív megoldást, ahelyett, hogy csak bírálna. Nagyon érdekelne, hogy mi az önkoncepciója, mi az ön elképzelése. Parancsoljon! Köszönöm. Nagyon nehéz egy olyan kormányjal bármit is kezdeni, ami ilyen rettenetes módon bánik az emberekkel amiben megegyeztünk, az most egyfajta keret, tulajdonképpen még nem folyt pénz, de csak hozzárendeltek pénzt ehhez a célhoz, és én azt kérem, hogy amikor tényleges folyósításra kerül sor, abban mondják bele a parlamentet. Mondják be a parlamentet. Köszönöm szépen. Lola Sánchez következik. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió aláírt egy olyan megállapodás, melynek érdekében 200 millió eurót juttat Eritreának, amelynek nagy részét nagy energetikai projektekre fogják fordítani, amely ezeknek az lenne a célja, hogy segítsen a szegénység csökkentésében. A nagy európai multinacionális cégek korrupt kezeiben landol majd ez az összeg. Az eritreai hatóságok és más hasonló országok a kartumi megállapodás értelmében el kellene érniük, hogy Eritrea ellenőrizze határait. Eritrea egy diktatúra, amely szisztematikusan megsérti az emberi jogokat. A földközi tengeren átkelők egyötöde eritreai származású, ugyanis ők ezelől a rezsim elől menekülnek. Az Eritrával aláírt megállapodás a cinizmus példája. Diktatúrákkal szövetkezünk a saját érdekünk és biztonságunk érdekében, ugyanakkor csukott szemmel tekintünk azokra, akiknek valóban szükségük lenne ránk. Kérem, hogy ne finanszírozunk zsarnok kormányokat. Köszönöm. Mm, Köszönöm szépen. Most pedig Fábio Massima Castaldo kap szót egy percben per favor. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos a politikában a párbeszéd, de az, hogy kiválasszuk, hogy kivel besz- vagyunk párbeszédben, még fontosabb. Az eritreai kormány nem nagyon hiteles. Öm, emlékeztetni kell arra, hogy kényszerrel ö, sorozzák még a kiskorúakat, és ö, és ezért menekülnek a Szudán-Líbia európai útvonalon egyre többen. Elfogadhatatlan a, a politikai fogvatartottak esete, a kínzások, lábbal tiporják Eritreában az emberi jogokat. Segítséget adunk, de nem látunk semmilyen változást. Nem hiszem, hogy ez a helyes út segíteni kell Eritreának, hogy felszámolja a szegénységet, de komoly lépéseket akarunk látni abban, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják, és nem a saját népe nyakán basáskodik az eritreai elit. Meg kell mondani világosan az eritreai kormánynak, meg akarja védeni az emberi jogokat, vagy sem. Most pedig Ponga képviselő kap szót, egy percben szilvuplé. Elnök úr, Eritreában kritikus a helyzet. Minden hónapban több ezer eritreai menekül el az emberi jogi visszaélések miatt. Az ENSZ vizsgálata erről a témáról is szólt, és a jelentéstevő is nyugtalanítónak nevezte az eritreai emberi jogi helyzetet. Az Európai Bíró Bizottságnak mégsem volt ez elég, és a tanácsnak is jobban kellene figyelnie az emberi jogokra. A demokratikus kontroll kellene gyakorolni olyan országok esetében, amelyek segítséget kapnak tőlünk. A mi hangunkat itt senki nem hallotta meg, az emberi jogok az Európai Unió alapvető értékét képezik, és ezeket minden esetben tiszteletben kell tartani. Az eritreai nép mellé kellene állnunk, ezért létfontosságú, hogy az emberi jogi visszaéléseket kordában tudjuk tartani, és hogy intézkedéseket tegyünk ezek befejezésére. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr. Elfogad egy kék kártyát Szanyi úrtól? Yes? Igen? Parancsoljon, Szanyi úr. Eh, tisztelt képviselő úr, ön eh, az emberi jogok eh, mentén építette föl a mondandóját, bár többen itt a teremben már a korrupcióra is utaltak, hogy maga a rezsim viszont minden európai segítséget magáévá tesz, és nem továbbítja az emberekhez az ön véleménye szerint ez valós helyzet vagy pedig egyszerűen csak arról van szó hogy emberi jogi problémáink vannak mert egyébként ezt lehet az összes külpolitikai manőverünkbe szem előtt tartani magyarul a kondicionalitást és nem csak emberi jogok hanem korrupció viszonylatában. Köszönöm a kérdést, kedves kolléga. Én azt mondanám, hogy az eritreai kormány feladata, hogy megtegye a magáét, és fellépjen az emberi jogi visszaélések ellen. Nekünk pedig meg kell ezt követelnünk cserébe azért a segítségért, amelyet küldünk nekik. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, Köszönjük szépen, képviselő úr. Most pedig Enrique Guerrero Salom következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Ma délelőtt hosszas vitát folytattunk itt a parlamentben a menekült válságról az Európai Unióban. Igaz, hogy Eritrea nem a legfontosabb származási ország ezeknek a menekülteknek, ott van Szíria, Irán és a övezet más országai, de közel 400 ezer eritreai menekülttel találkoztunk, és naponta 5000-en érkeznek. Eritrea népességének 9%-a már elmenekült. És lassan a 60 milliót közelíti a menekültek száma a világon. Körülbelül megegyezik ez egy Franciaország vagy egy Egyesült Királyság méretű ország lakosságával. Eritrea megsérti az alapvető szabadságjogokat, üldözi a saját polgárait és a civil szervezeteket. Megfosztja őket az alapvető jogaiktól és szabadságuktól, és még a kínzás elleni egyezményt sem tartja be. Én egyetértek annak a kifejezésével, hogy Eritreával továbbra is kritikus fontosságú elkötelezett kapcsolatot kell folytatnunk, de ehhez arra van szükség, hogy Eritrea maga is elkötelezze magát és fellépjen ezen problémák ellen, ugyanis ismétlem azt, amit a szakbizottságom elnöke mondott, a parlamentet nem szabad figyelmen kívül hagyni az együttműködés során, épp ellenkezőleg mi is aktívan részt kívánunk venni ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik Maria Gabriel. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr, miniszterasszony. Eritreában a helyzet, illetve a mi viszonyulásunk ehhez nagyon jól illusztrálja azt, hogy hogyan tartjuk be következetesen saját elveinket a az együttműködési és menekültügyi politikában, másrésztről pedig, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy a demokratizálódás útjára segítsünk egy országot. A konkrét javaslattal kapcsolatban azt szeretném, hogyha jobban használnánk az Európai Fejlesztési Alapot. Az indikatív nemzeti programok különösen a kormányzás területén lehetővé teszik, hogy az európai külpolitika alapelveit jobban betartassuk, de egy nyitottabb és stabilabb Eritreát is teremtene ennek az alkalmazása. Fontos tudnunk azt, hogy 2014-ben a második legnagyobb népesség volt, amely az olasz partokra megérkezett a szíriaiak után. A kartumi folyamat és a kotonói megállapodás keretében jobban mozgósítanunk kell a megoldásra szolgáló intézkedéseket az irreguláris migráció alapvető okai ellen kell fellépni, és Eritrea konkrétan mutatja azt is, hogy erre képesek is lennénk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugyanakkor engedjék meg, hogy üdvözöljem a Solidarnyoszt szakszervezet delegációját akik fent ülnek a galérián, nagy szeretettel köszöntjük Önöket. Most pedig Anna Gomes asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Eritreában az emberi jogok megsértését is tovább súlyosbítja az, amit a rezsim még emellett elkövet a rabszolgatartás, a sorkatonák helyzetébe való visszaérés. ezért menekülnek rengetegen az országból, nem jogállam, Eritrea nincs költségvetése, ez nem független ország, nincsenek civil szervezetek sem, 2001 óta segélyszervezetek sem működnek az országban. Több sok millió eurós fejlesztési segélycsomagot állítunk össze, ezzel akarjuk a menekülteket visszaszorítani, de hát hogyan gondolja a bizottság, hogy ez a pénz a egyre elnyomott nép életkörülményein is segíthetne? Az ezt a fejlesztési programot nem szabad végrehajtani, az Európai Parlament ezt elutasította, nem lenne ez demokratikus, ezért ezt, ezeket a forrásokat nem szabad felhasználni, mert nem lehet elfogadni az eritreai nép további elnyomását. Az Európai Bizottság legalábbis, hogy meg kell, hogy követeljen egy demokratikus reformprogramot, amelyet azután nagyon szigorúan kell, hogy ellenőrizzenek független grémiumok, és civil szervezetek számára is ezt hozzáférhetővé kell tenni, az ENSZ megfigyelői számára is. Köszönöm szépen, most pedig Joachim Celleri a szó. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, naponta menekülnek rengetegen Eritreából, nem azért, mert ott háború van, hanem azért, mert Afeverki elnök egy olyan diktatúrát működtet, amely az életeket fenyegeti. A 11. fejlesztési alapból most egy új National Indicative programot eh, akar a bizottság rendelkezésre bocsájtani, és ebből 20 milliót a jó kormányzásért. Hát ez egy vicc. Tanulhatnánk pedig, már a tizedik fejlesztési alapnál 122 milliót szántak Eritreának, ezt aztán 53 millióra csökkentették, mert semmilyen előrépés nem volt a fejlesztési együttműködésben. 2013-ban az Európa Eritrea delegáció pedig jelentette azt, hogy ezt a pénzt sem lehet felhasználni. És mindez nem akadályozza a bizottságot abban, hogy megint új, friss pénzt akarjon szállni Eritreának eritreának Az Európai Fejlesztési Alapot végre parlamenti ellenőrzés alá kell vonni. Az én véleményünknek volt a megfelelő hangvétele, és ez volt a jó útmutató. Köszönöm szépen! Most pedig Ulszkog asszony kap szót. Egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm miniszterasszony az előadását. 5281 nap telt azóta, amióta Dávid Izaks svéd újságírót bebörtönözték Eritreában. Ez több mint 14 év. 14 év bizonytalanság számára és a családja számára. Ő az egyetlen európai állampolgár, akit a véleménye miatt vetettek börtönbe. Persze az ő helyzete Eritreában nem példanélküli újságírókat és másokat is bebörtönöznek. Az ENSZ külön megbizotja arról beszél, hogy szisztematikusan sérték meg az emberi jogokat. Az ország vezetése az emberek szabadságát korlátozza. Az európai kül- és biztonságpolitika legfontosabb célja a demokrácia, az emberi jogok és az alapszabadságok biztosítása, <clears throat> és ez Eritreára is kell, hogy vonatkozik. Üdvözlöm az állásfoglalás indítványt, de tudni szeretném, hogy a bizottság, illetve a tanácselnökhoz, hogy mit tervez annak érdekében tenni, hogy változtassunk a helyzetem. Most pedig köszönöm Adaktusson képviselő kapszót szintén egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni ezt a nagyon jól megfogalmazott állásfoglalás indítványt Eritreáról. Köszönöm azt a támogatást, amelyet kaptam. Én magam sikra szálltam Dávid Izak ügyéért, szörnyű feltételek mellett ül börtönben Eritreában, mégpedig 14 éve, csupán azért, mert felszólamolt az emberi jogok miatt. Ezért tehát fontos, hogy az Európai Parlament most minden politikai fogvatartott azonnali szabadon bocsátását, bocsátását közek követelje. Máskülönben a hosszú távú fejlesztési együttműködésre kell, hogy kihasson ez. Elfogadhatatlan az, hogy az Európai Unió pénzeket fizet ki Eritreának, anélkül, hogy ezt ellenőrizzük. Itt az ideje annak, hogy a támogatást feltételekhez kössük Dávid Izák szabadon bocsátásához és a más politikai foglyok szabadon bocsátásához. Eritrea sajnos ma valóban a gonosztevők állama. Köszönöm szépen. Most pedig Frunzulika képviselő kap szót egy percben. Bardzo dziękuję, panie prezident. Uh, you speak so well uh, Romanian. Köszönöm szépen, elnök úr, olyan kiválóan beszél románul. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió úgy döntött, hogy uh, újra folytatja segítségnyújtását Eritreának. A nemzeti indikatív programok keretében, ahogy azt említettük is, 200 millió euró értékben. Annak ellenére, hogy az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottságának eh, illetékes bizottsága, amelynek én vagyok az elnöke, tavaly november 11-én eh, úgy eh, határozott, hogy nem kellene elfogadni ezt a tervezetet, miniszterasszony. Úgy tűnik, hogy ezt a parlamentet nem veszik figyelembe, sajnálatos módon. Ennek főleg az volt az oka, hogy az eritreai emberi jogi helyzet régóta egyre csak romlik szörnyű helyzet uralkodik jelenleg az országban. Civileket tartóztatnak le védhetetlen indokokkal, például azért, mert bírálják vagy fellépnek a kormány ellen. Azok, akik nem a hivatalos vallást követik, vagy megpróbálnak kibújni a sorgatonosság alól, azok ellen úgy lépnek fel, hogy ma már az eritreaiak a harmadik legnagyobb menekültcsoportot képezik Európában. A bizottságot arra kérem, hogy vegyenek minket figyelembe. Köszönöm szépen. Frunzulica. Now it's time. Köszönjük szépen, Frunzulika úr. Most következnek a spontán hozzászólások. Brun Hayes következik. Thank you. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr Eritreába fogok látogatni a következő hetekben, hónapokban egy élelmiszer biztonsági civil szervezettel, és remélem, hogy át tudom adni az üzenetünket. Ez pedig nem más, mint hogy az emberi jogokat meg kell védeni, a korrupció ellen pedig fel kell lépni. De gondoskodnunk kell arról is, hogy az európai adófizetők pénze valóban az eritreai népességet gazdagítja, és hogy a forrásokat valóban az ő érdekükben használják fel. Miniszterasszony, önnek, a tanácsnak, az elnökségnek és a, a tanács elnökségének is azt szeretném mondani, hogy mi európai polgárok fektetjük be ezt a pénzt Eritreába és más országokba, és ezért arra kérem vezetőinket, hogy érjék el, hogy a kormány elfogadja jóhiszemű felajánlásunkat. Elfogadom azt is, hogy David Essig ügyében és az ő elfogatása kapcsán is előre kell lépni, és szeretném még egyszer elmondani, hogy az uniós finanszírozást a népesség érdekében kell felhasználni, nem pedig mások érdekében. Köszönöm. Nikola Caputo következik. Parancsoljon. Grazie, Presidente. L'Eritrea... Köszönöm. Eritrea Eritreából sok menekült árad Európába. A Human Rights Watch és az ENSZ szerint mindennek az oka a kivégzések, a jog nélküliség, a kényszersorozás. Az ENSZ azt mondja, hogy a lábbal tiporják a men, emberi jogokat, és még a szomszéd országokban is üldözik az állampolgáraikat. Az Amnesty International azt kérte, hogy szüntessék meg a kényszer visszatelepítést Eritreába, mert ez nem egy biztonságos ország. Ez a kérdés tematizálódott az EU-Törökország csúcson is. Eritreának gazdasági segítséget nyújtunk, de csak úgy adhatjuk ezt, hogyha feltételekhez kötjük, mégpedig, hogy biztosítják az emberi és szabadságjogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig Notis Marias kapszott tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután az ENSZ emberi tanácsa szisztematikus és nagyon durva emberi jogi jogsértéseket regisztrált Eritreában, évek óta diktatúra van, és a lakosság 5%-a elhagyta az országot a politikai és a gazdasági körülmények miatt nincs sajtószabadság, szólásszabadság, a sorkatonai szolgálat határozatlan idejé sokakat megkínoznak. Az Európai Uniónak egy demokratikus modell kialakításához kellene hozzájárulnia. El kell ítélni eközben az emberi jogi jogsértéseket és össze kell kapcsolni a korrupciót és a kormányzást. Át kell gondolni a beruházási politikát, az egyenlőtlenség és a szegénység ellen kell küzdeni a régióban. Köszönöm. Szaminyik Panyakovics. Zastupnyik. Köszönöm, elnök úr. Nos, Eritreáról szólva azt tapasztaljuk, hogy az emberi jogokat nagyon súlyosan sértik meg, rabszolva sorba tartanak embereket, nincsen vallásszabadság, szólásszabadság, Számos esetben követnek el erőszakot nők ellen, az LGBTI közösség jogait lábbal tiporják. Még európai polgárokat is bebörtönöznek, és nagyon sok más esetet említhetnénk emberi jogi jogsértésre. Kell segítenünk Eritreának? Igen, persze. De mi valamennyien azt is hozzátesszük ehhez, hogy a fejlesztési alap forrásait az valóban az eritreiak megsegítésére kell felhasználni. A kérdés az, hogy ezt meg tudjuk-e tenni? Tudjuk-e garantálni, hogy tényleg erre használják fel a pénzt, és nem a diktátor rezsime használja ezt fel, mert ha ez utóbbi történik, akkor nincs értelme a segítségnek. James Carver képviselő következik, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Eritrea nagyon sok kihívással áll szembe, és instabilitás, emberi jogsértések, humanitárius válság. Eritreából nagyon sok migráns érkezik, sok tízezren vágnak bele a veszélyes Európa bevezető útra ez Afrika szarván a biztonsági helyzettel is foglalkozni kell. Több százezren érkeztek Európában, és ekközben a hadsereg, az eritreai hadsereg is három százezer katonából áll. A migrációs válságot gazdasági okokkal magyarázni nem kielégítő, és um, szoros, ugyanúgy, mint a közel-kelet szükség van a regionális hatalmakkal való szoros együttműködésre. Nem nincs gyors megoldás, de a lehető eh, legjobban kell megpróbálni kezelni mind a két válságot, Afrika szarván is és a közel-keleten is. Uh, thank you very much indeed. Um, now, uh, on, uh, Köszönöm szépen. A, uh, uh, Madame Mogherini. Mogherini asszony nevében Janin Henis Plaskert következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már korábban is elmondtam ebben a vitában, minket is nagyon jogtalanítanak eh, az emberi jogsértések ebben az országban, és a miniszterekkel, illetve a nyolcadik cikk eh, szerinti politikai találkozókon eh, mindig felvetjük ezt a, kérdés, ezt a kérdést. Különösen az ENSZ emberi jogi tanácsa is foglalkozott ezzel. Az Európai Fejlesztési Alap összes ajánlása is tartalmazta ezt de ez a segítségnyújtás lehetővé teszi az Unió számára, hogy elmélyítse párbeszédét Eritreával. Partnerségre törekszünk Eritreával a többért többet elv és a feltételrendszer mentén. Arra van szükség, hogy az együttműködésünket reformok kísérjék. Ezeknek a reformoknak arra kell irányulniuk, hogy a nemzeti közszolgáltatások és a politikai kormányzás javuljon. A 2016 és 2020 közötti eh, szakaszban eh, energetikai projektek zajlanak majd, illetve az élelmiszerellátás biztonsága és a mezőgazdasági termelékenység növelése is eh, célkitűzés lesz. Ezek a feltételei a fenntartható gazdasági növekedésnek mi a népes, a lakosságot fogjuk támogatni, azzal a céllal, hogy javítsuk az életkörülményeinket. Emberi jogi intézkedéseket is előirányoztunk, de az Eritreának tett ajánlásokat szintén be kell majd tartani, és ezt az átfogó időszaki ellenőrzés keretében vizsgálni is fogjuk. Olyan projekteket fogunk indítani Eritreában, amelyek a népesség igényeinek megfelelően működnek és munkahelyeket támogatnak. A központi kormányzatot nem támogatjuk. Az uniós projektek jóváhagyását és elindítását átláthatóan végzik, az uniós és az európai fejlesztési alap irányelveit követve. A projekteket ezen kívül komolyan ellenőrzik a pénzügyi és az audit rendeleteknek megfelelően. Sokszor elhangzott már, hogy az eritreai embereknek kell profitálniuk ebből a segítségnyújtásból, nem pedig a központi kormánynak. Elnök úr, én tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehéz politikai kontextusban tárgyalunk és állapodunk meg Eritreával. Úgy gondoljuk, hogy rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy meddig jutottunk, és hogy mennyire gondolja komolyan a kormány azt, hogy reformokat vezessen be. Mogherini főképviselő asszony be fog nekünk számolni az előrelépésről, vagy annak a hiányáról önöknek is, tehát egyáltalán nem áll szándékomban figyelmen kívül hagyni a parlamentet. Biztosak lehetnek abban, hogy nagyon alaposan szem, előtt fogjuk tartani az emberi jogi helyzet alakulását. Azért teszünk vállalásokat Eritrea irányába, hogy segítsünk a lakosságnak ugyanis ha elzárkozunk, az nem segít az eritreaiaknak. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, miniszterasszony. Hét állásfoglalás tervezetet kaptam gyakorlatilag minden frakciótól. Ezért szeretném most lezárni ezt a vitát. A szavazás holnap lesz.